Kedves képviselőtársak, engedje meg, hogy megnyissam az ülést. A napirendet illetően azt szeretném javasolni, hogy első napirendi pontként folytassunk megbeszélés Boris Tarasukkal, akit már korábbi megbeszélésekről ismerünk, ő az ukrán kormány rendkívüli képviselője, megbízottja Krím kérségével kapcsolatban megtáltuk tehát a, a tárgyaló partnerünket Galler úr jelentette be, hogy az EU-Afrika partnerti közgyűlés témáját csak a csak egy kisebb merítésben fogjuk tárgyalni, ezzel felszabadul idő, így Ukrajna ügyében tudunk többet tárgyalni majd. Elnöki köznendőm nincsen most, ezzel aztán a négyes napi rendi pontra ugrunk. Boris Tarasuk úrral való megbeszélések. Engedjék meg, hogy egy előzetes megjegyzéssel éljek. Tarasuk urat arra kértük, hogy tájékoztasson bennünket az ukrán álláspontról a legutóbbi időszak fejleményével kapcsolatban. tartalmi kérdésekben szeretnék egy jelentést, egy, egy kijelentést tenni. Először is. A nemzetközi jog alapján az orosz föderáció eljárása sérti a nemzetközi jogot, bárhogy is nézzük azt. Másodszorban. Ott voltam a három külügyminiszter tárgyalásán, itt Janukovics akkori elnök tárgyalásának egy szakaszában én is részt vettem. Az első döntés az az volt a tárgyalás során, hogy 28, 48 órán belül a 2004-es alkotmány ismét életbe lép. Janukovics elnök nem tartotta be a szabát és nem írta alá ezt a törvényt. Majd elhagyta Kievet. Tehát nem teljesítette az ott vállalt kötelezettségét, és a távolléte révén a felelősség alól is igyekezett kibújni. Így nem tartotta be senki ezt, nem tartotta be ezt a megállapodót. Holott az alkotmány visszavétele a megállapodás szerves része volt. Ezért ma ez a legitim alkotmány, és úgy tekintjük, hogy életben lépett. Aztán benne volt a megállapodás, hogy tíz napon belül új kormányt választ a parlament, ez megvalósult, ez létrejött a megállapodás alapján. A harmadik pont az volt, hogy a parlament, mely meghozta ezt a döntést, legitim, szabadon választott parlament, mely hatalmas többséggel a régiók pártjának volt képviselőit, akik ezen parlamenti elnök, kormány és alkotmánydöntés mellett voksoltak. Tehát ez az, ez, ebben az olvasatban ezek legitim legitim szervezetnek tekinthető. A legutóbbi időszakban Ukrajnában voltam, nem, a Maldán téren nem a Maldán téren nem gazdákat láttam, hanem a demokráciért, az emberi jogokért, a polgári jogokért fellépő ukránokkal találkoztam ezért nem fogadható el az álláspont sem, hogy az orosz ajkú lakosság ellen diszkriminálnának. Ez a két dolog, tehát az, hogy az a vád, hogy fasiszták lennének itt, és hátrányba szenvedne az orosz kisebbség, ez már az orosz szeptember óta építi fel az orosz propaganda ezt a fahamis képet szisztematikus módon. Mind a kettőnek mind hiányzik mindenféle tárgyalapja, alapja, mind a két híresztelésnek, úgyhogy ez alatt nem lehet érvelni, és nem lehet kibúvót találni. Nem lehet mentséget találni. Hogy az orosz ajkú ukrán állampolgárok védelmében lépne fel Oroszország, ez nem megalapozott. Ezek ukrán állampolgárok, és nem szenvednek hátrányt. Ezt is meg kell állapítani. A nyelvtörvényt sosem léptették életben, ez sem lehet érv tehát, tehát ezek a felhozott érvek nem helytállóak, nyilvánvalóan egy politikai hatalmi demonstráció részét képzi ez az érvelés is, aminek az a lényege, hogy a régi birodalmat igyekeznek visszaállítani, visszaálmodni Oroszországban. Ezek a tények, most viszont a dolog nehezebb része van hátra, most kell megtárgyalni ezeket, és erről meg állásáról fog Tarasuk úr bennünket az ő szempontjából tájékoztatni, megadom a szót neki. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok. Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt felszólaljak önök előtt. Reméltem volna, hogy felszólalhatok önök előtt, és tájékoztathatom önöket az ukrán nép győzelméről diktatúra felett, ezt reméltem. Három hónapos tüntetés, békés tüntetés után szerettem volna erről számot adni. Ezek a tüntetések úgy kezdődtek, hogy egyfajta választ lép, lépést volt arra, hogy az orosz hatóság nem írta alá, vagy az ukrán hatóság nem írták alá a társulási egyezményt az Európai Unióval, úgyhogy Európa történetében először egy, egy teljes nemzet konkrétan fellépett azon értékek és elvek mellett, melyeket az Európai Unió hordoz. Az ukrán kormány és a hatóságok igyekeztek letörni ezt a békés tüntetést. Ennek eredményeképp, mint tudják, körülbelül 100 békés tüntető ölt meg a rezsim. Kegyet, kegyetlenül elmészárolták őket, mester, mesterlövészekkel lőtt, mesterlövészek lőttek le fegyvertelen embereket. Mindazok, akik a Majdanon álltunk három hónapon át, azt reméltük, hogy eljött az ideje annak, hogy Ukrajna elfoglalja helyét, a történelmi sorsa szerint rendelt helyét az európai nemzetek családjában. Sajnos nem ez történt. Miért elkezdtek működni az új demokratikus ukrán intézmények, és az állami igazgatást átvették, Oroszország megakadályozta azt, hogy az ukránok álmokat végrehajt, valóra váltsák, és az európai társadalmak tagjává válhassanak. Nem akarok arról most hosszan beszélni, hogy mi történt Ukrajnában, hanem inkább arról tájékoztatnám önöket, hogy azért vagyok itt, mint az ukrán kormány rendkívüli meghatalmazott küldötte a krími rendezés kérdésében felelősként tájékoztassam önöket Etérséggel. térséggel. Mielőtt elkezdtük volna az együttműködést önökkel, emlékszem, méghozzá nagyon büszkén arra, hogy az Európai Parlament akkor érkező delegációját segíthettem, és tolmácsolhattam a beszédüket több százezer Majdanon összedült Ukrán előtt. Történelmi pillanatok voltak, ezek nem csak ukránok, számunkra, ukránok számára, hanem önök számára beleértve Elmárt, Jacekot, Szalafranka urat, akik akkor a Majdanon voltak, és felszólaltak az emberek előtt. Nagyon meghatott engem hogy mennyire melegen fogadták az emberek, a parlament képviselőit, az Európai Parlament képviselőit, kifejezve ezzel azt a reményüket, hogy az Egyesült Demokratikus Európa részévé szeretnének válni. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mihelyest fölállt az új demokratikus ukrán kormány múlt csütörtökön, orosz, orosz fél azonnal akcióba lépett, és ami, az a tény, voltak épp az a helyzet, ami felállt jelenleg. Nos, éppen nemrég egy újságíró kérdezett engem arról, hogy az oroszok mit csinálnak. Ez vajon agresszió, lerohanták-e hazámat, vagy sem invázió ez, vagy sem. Azt mondtam az újságírónak, ez egyrészt külföldi beavatkozás és agresszió is egyben. Az én szempontomból nézvést egyfajta orosz innováció szemtanúi lehetünk, hogy idézőjelben mondjam, egy sajátságos politikai és katonai művelet bebocsátkoztak. Azzal kezdték, hogy megkaparintották a Krím autonóm terület kormányépületeit, televettek mindenféle címert és állami jelzést róluk, illetve pontosabban a, nem volt felségjele a, a katonai járműveknek, és nem is látszott, hogy ezek oroszak vagy sem, amikor az orosz deszant erők Krímeát megtámadták, mint mondtam, jól itt felségjelzés nélküli hadieszközökkel. eszközökkel. Ez egy autonóm terület. Most, hogy az új ukrán hatóság parancsot adott a Krímben állomásozó ukrán katonai erőknek, hogy ne lőjenek, ne adjanak semmiféle ö, provokációsra okot adó lehetőséget az oroszoknak. Az oroszok eközben cinikus módon a GRU, nem tudom, a GRU egységeit ismerik-e, azt vetették be a GRU eszközeit, önök tudják, hogy mi ez. ez az orosz a volt Szovjet Unió védelmi minisztériumában működő speciális egységek voltak ezek, amelyeket átvett az új orosz állam, szubverziós műveletekre, gyilkolásra, az államrend megdöntésére alkalmazott katonai erő ez. Egyenruha nélkül felségezés nélküli öltözetben működnek ezek az emberek, elfoglalják az állami épületeket, Krim, a Krim re, autonóm köztárságban, és a művelet lezárásaképpen most a stratégiai katonai központokat foglalják el Krím, a Krímben. Hadd hangsúlyozom ehelyt, hogy az ukrán hadsereg nem lépett fel ő még önvédelmi szándékkal sem a Krím térségében, mert a kormány arra azt a parancsot adta ki nekik, hogy ne lőjenek semmi esetben sem, ne adjanak okot az orosz félnek a további beavatkozásra. És ezt a katonai műveletet Oroszország politikai manőverekkel is kiegészítette. Egyrészt az oroszok az ukrán parlament, amikor döntést hozott a demokratikus kormány kinevezéséről, az oroszok bejelentették, hogy nem ismerik el az ukrán hatóságok legitim voltát, holott egy legitim módon megválasztott parlament, a parlamentben politikai ellenzékünk többségével működő parlamentben, előkészítette az orosz fél a nemzetközi közvéleményt, igyekeztek meg, megtéveszteni a közvéleményt az ukrán parlament és kormány legitimitáció hiányáról. A világszerte súlykolták ezt a közvéleménybe az oroszok, miszerint az, hogy az ukrán államigazgatás hatóságokat nem lehet elismerni, hogy azok úgynevezett az orosz ajkú lakosság ellen volna ez az új ukrán kormány, egyrészt a Krím térségben, másrészt a dél-kelet-Ukrajnában élő ukrán, ö, oraszaiku lakosság ellen volna a kormány, mondták, holott ez nyilvánvalóan nem igaz. Hisz, hogyha Kiev utcáin sétálnak, meg más nagyváros, ukrán nagyváros utcáin, akkor hallhatják, hogy jó, jó oroszul beszélgetnek az emberek. Úgyhogy senkit sem, le, senki sem mutatja azt, hogy az oroszok ne, mondjuk például ne beszélhetnének a nyelvükön, hiszen jó mindenki oroszul társalog az utcán. És, és az ukrán ö, médiumokban is orosz nyelvű ukránok ellenzik az orosz beavatkozást, azt üzenik Moszkvának, hogy nem kérnek az orosz védelmből, tiltakoznak a fegyveres védelem ellen úgy mond, és az ellen, hogy az ukrán terület egy részét az oroszok fegyveresen megszállják rájuk hivatkozva. Ez a politikai katonai művelet mi is milyen célt szolgál? Most nem mást, mint hogy a Krímben kinevezett helytartók révén politikai lázadást szervezzenek, és ez aztán, aztán ürügyként szolgáljon a beavatkozáshoz még a tévében mutatott filmkockákon is, amit az oroszok mutogattak, mint egyfajta ö, magyarázatot, hát nem látszott senki, hogy ö, még azon ott sem tudtak mutatni senkit, akit bántottak, vagy megöltek volna az ukrán részéről. Csak azt láthattuk a képsorokról, hogy orosz katonák rohangálnak Szevasztopol, Szimferopol utcáin, és ők fejtenek ki harci cselekményeket. Tehát még az orosz híradó képkockáin is csak ezt láthattuk, semmi más, nem tudtak semmit bizonyítani. Ellenkező előjellel. Kedves szakbizottsági tagok, azt szeretném hangsúlyozni, az ukrán hatóságok nem adtak semmi okot arra, hogy provokáció történhessen. Ukrán, ukrán fegyveres erők egyetlen lövés sem adtak le. Ö, visszafogottan viselkedünk, mindeközben az ukrán parlament, amely szinte folyamatosan működik, megtesz mindent annak érdekében, hogy helyreállítsa a békét és a rendet a Krím félszigetem is. Az ukrán parlament a budapesti memorandum aláíróhoz fordultak, és azt kérték, ahogy is bejelentettük, hogy Ukrajna az atomfegyverek, az atomsorompót egyezményhez is csatlakozik, és úgy döntött az ukrán fél, hogy elpusztítja teljes még fennálló atomarzenáját. Hagy emlékeztessem arra, hogy 176 interkontinentális balisztikus rakéta van ukrán területen, amikor, akkor, amikor a budapesti memorandumot aláírtuk, és ez a 176 rakéta 2000 fej, robbanó fejet hordozhatott, tehát 2000 robbanó fej is tartozott hozzájuk. Mivel én szorosan részt vettem a nemzetbiztonsági garanciákról szóló Budapesti memorandum előkészítésében, tehát sem 2003-ban, amikor az ország provokációt folytatott területünk ellen, a Kercs szorosban, a Tuzlai sziget közelében, akkor sem történt beavatkozás, sem tavaly augusztusban, amikor Oroszország gyakorlatilag kereskedelmi háborút indított Ukrajna ellen. Egyébként a budapesti memorandum két olyan ö, esetet irányoz elő, amikor a garanciák életbe léphetnek, amikor alkalmazandóak. Az egyik a fegyveres erő használata, vagy annak az a való fenyegetés az ukrán állam, illetve az ukrán eh, állam területi épsége ellen, a másik kiváltók pedig a gazdasági eszközök alkalmazása az ukrán gazdaság alásájására. Nos, mind a kettő megvalósult, mind a, és mind a kettővel foglalkozni kellett a konzultációk során. Most van az első alkalom, hogy a Budapesti memorandumot elkezd, hát, úgymond alkalmazásba lépett Kijevben a brit külügyminiszterrel, aki az egyik, a Budapest Memorandum egyik garantáló aláírója, találkoztunk. Honlap Kerry amerikai külügyminiszterrel fogunk találkozni, aki szintén a Budapesti Memorandum aláíró fele. Az oroszok pedig fontosan elutasítják azt, hogy részt vegyenek holott ők is állami garantálói és aláírói a memorandumnak, nem hajlandóak konzultációt folytatni, sem kétoldalú meg, megbeszéléseket, sem pedig több oldalú a, a budapesti memorandum aláíróiból rájuk háruló szerepet vállalni. Tehát sem nemzetközi, nemzetközi jognormáit nem tartják be, sem pedig az ENSZ karta pontjait, sem a kétoldalú megállapodásokat, és szerződés egyezményeket nem tartja be az orosz fél, amely pedig előrányozná, hogy egymás területi épségét tiszteletben tartsuk a két állam között. Aztán azt is el kell mondanom, hogy én voltam az egyik kezdeményezője annak az egyedi dokumentum, azon egyedi dokumentum elfogadásának, amelyet az ENSZ-BT 1993. július 20-án fogadott el, mely az orosz parlament provokatív döntésére válaszul azt mondotta ki, hogy az ukrán területi épség elleni orosz parlamenti döntés teljesen érvénytelen, és semmis, hiszen ellenmond azon elveknek és céloknak, amelyeket, amelyeket az ENSZ vonatkozó kartája meghatároz. Ez ma is az ENSZ BT előtt van, az ENSZ BT éppen ma most ezekben a napokban találkozott New Yorkban, megtárgyalva ezt a kérdést is. Mit várunk az Európai Uniótól? Azt várjuk, hogy szolidáris legyen velünk, úgy, ahogyan azt a három hónapon keresztül tartó békés tüntetések során is elmondtuk, szeretnénk az európai családhoz csatlakozni, de most egy kicsit többre van szükség, mint puszta szavak a szolidaritással kapcsolatban. Most ki kell nyilvánítani a támogatásunkat, hiszen veszélyben forog Ukrajna területi egysége, Oroszország agressziót követel, és megszállja területünk egy részét. Ráadásul megsértik saját kötelezettségeiket, azzal kapcsolatban, hogy az oroszoknak vissza kellene vonulniuk, tehát csak ideiglenesen tartózkodhatnak területünkön. Úgyhogy mindazon dokumentumok, amelyekben ezt Olaszország garantálja, és amelyeknek részese, most ezeket mind megsértette. Az Európai Uniónak minél gyorsabban politikai döntést kell hoznia azzal kapcsolatban, hogy aláírja a társulási megállapodást, amelyeket, amelyről a korábbi öm, hatóságok úgy döntöttek, hogy nem írják alá. Mi azt várjuk tehát, hogy ezt a döntést hozzák meg, és minél hamarabb. Az ukrán kormány ezt bármikor aláírja, készen áll rá. És egyébként ezt az egyezményt már november 29-én Vilniusban is alá kívántuk írni, tehát eljutott addigra abba a fázisba, hogy alá írhatóvá vált. Úgyhogy reméljük, hogy ez most megtörténik. Ezen felül azt is várjuk, hogy az Európai Unió intézményei részéről nyilatkozatok szülessenek, de ez nem elég. Ugyanis a jelenlegi helyzet azt követeli meg, hogy ne hagyományos módon közelítsük meg, sokkal határozottabb megközelítésre van szükség az Európai Unió részéről. Én szerintem az lenne a helyes, hogyha az Európai Unió úgy döntene, hogy egy rendőrségi monitoring missziót küld Ukrajnába, ahogyan azt megtette egy kísérleti terv keretében az úgynevezett EU Bump Mission keretében. Itt tulajdonképpen határőrökről volt szó, az Európai Unió részéről, akik segítettek abban, hogy az ukrán Moldáv határon mi történik, hogy ezt fel tudják közösen deríteni, főként a szeparatisták és a nyeszteren túli területek tekintetében volt ez fontos. Most tehát egy konkrét mechanizmusra van szükség az Európai Unió részéről. Kedves barátaim, Szeretném köszönetemet nyilvánítani mindannyiuknak, és főként azoknak, akik ellátogattak Ukrajnába most a politikai válság időszakában. Önök, akik az emberek előtt is beszéltek, önök hallhatták azt, hogy milyen lelkesen támogatják önöket az Európai Unió képviselőit hazámban, úgyhogy kérem, hogy támogassák továbbra is konkrét formában is Ukrajnát. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! 14-en jelentkeztek felszólalásra. Egyetértenek-e azzal, hogy a frakciók részéről két percben szólaljanak fel az illetők, mindenki más pedig egy percben? Azt hiszem, hogy ezt kellene tennünk, és a kollegialitás nevében arra kérnék mindenkit, hogy tartsa be ezt az időkeretet, mert nagyjából négy órakor lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy Tarasjuk úr a sajtó előtt is felszólalhasson. Először Franka úr következik. Dávid úr. Egy ügyrendi felszólalás lenne. Nem tudom, elnök úr, tisztában van azzal, hogy minden frakció e, tudja, hogy most e, ebben a témában ülésezünk, mert úgy látom, hogy néhányan hiányoznak. Ők e, tudnak erről, tisztában vannak ezzel, csak lehet, hogy nem jutott még el hozzájuk az információ. Mr. Salafranca. Salafranca úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, Tarasjuk úr, köszöntöm. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Szolidaritást kért a parlamentünk részéről, szeretném az Európai Néppárt nevében biztosítani teljes szolidaritásunkról, és határozottan elítéljük az orosz beavatkozást. Szerintünk ez ellentmond a nemzetközi jognak, ez sérti az ENSZ karta elveit, és fenyegeti, veszélyezteti a békét, a nemzetközi biztonságot. Elég sajátos, hogy pont a budapesti nyilatkozat egyik szavatoló aláíró fele legyen ez az ország, egy olyan ország egyébként, amely a szíriai vérengzést is meg megakadályozta, hogy az ENSZ-ben helyezkedik most önökkel. Most ugye ülésezik az EU tanácsa is, ahol foglalkozni fognak majd az ukrajnai helyzettel, és szeretném konstatálni azt, hogy ugye megjegyezte, hogy kormányuk készen áll a társulási megállapodás aláírására, de azt várja, hogy politikai és gazdasági szankciókat hozzon az Európai Unió, és az ön parlamentjük a Rada fontolja-e azt, hogy csatlakozzon országok a NATO-hoz. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon pozitívan ítéljük meg azon instrukciókat, amiket a kormányuk adott, nevezetesen, hogy ne essenek ennek a provokációnak a csapdájába, nem fognak lőni, és nyilván a párbeszédet helyezik előtérbe, a konfrontáció elkerülése véget. Senki sem akar háborút, de azt hiszem, hogy ebben a kontextusban, elnök úr, senki sem okozhat csalódást egy egész nép álmainak, hiszen nagyon sokan megfizettek ezért életükkel, ezért az Európai Unió és a nemzetközi közösség most a helyzet magaslatán kell, hogy álljon, és nem szabad, hogy válasz nélkül hagyja ezt a barbár beavatkozást egy szuverén ország belügyeibe. Köszönöm, elnök úr. Mikrofont kérünk. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Tarasziuk úr, köszönöm a bevezetőjét. Nyomon követjük a gyorsan eszkalálódó helyzetet, és három kérdésem volna, ugye a Krímfélszigeti helyzet rendezésével kapcsolatban. Ugye mindannyian tudjuk, hogy csütörtökön 50 felfegyverzett személy megszállta a krími parlamentet, és a helyszínről származó információ szerint az orosz többség tagjai voltak azok, akiket ugye beengedtek a krími félsziget parlamentjébe, a többieket nem. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség nem igazán uralja a helyzetet. És azt szeretném tudni öntől, hogy igazából kivel egyeztetnek most, ki most a mm, partnerük, hiszen a referendumról ugye született egy döntés, és a miniszterelnököt ugye megfosztották feladataitól, és helyette más neveztek ki, tehát kivel tárgyal most a krimi ügyekről, egyrészt, másrészt pedig ugye van egy 25%-os kisebbség ott, ukránok, 15%-ot tesznek ki a krimi tatárok, és ők nagyon bátran tüntetnek a Ukrajna területi egységéért. Azt hiszem mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy támogassuk őket, hogy védhessék jogaikat. Végezetül pedig említette hogy a társulási megállapodást és annak aláírását. Hogyan látja ezt? Hogyan értékeli, hogy sor kerül az aláírásra, és ha igen, akkor mi fog történni, hiszen ez is befolyásolhatja a helyzet alakulását. Hogyan értékeli mindezt? Szeretném arról tájékoztatni, hogy Azarov miniszterelnök még Janukovics idejében lépett vissza, és ezt követően a parlament egy új miniszterelnököt választott. Tehát így zajlottak az események. Daf úr. Uh, Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében beszélek, és szeretném biztosítani szimpátiánkról és természetesen szolidaritásunkról önöket. Putyin úr úgy viselkedik, mint egy régi orosz nagyúr. Reakciósnak tűnik a viselkedése. Meg kell értse azt, hogy a jelenlegi világban minden összefügg egymással, és miután a világon egy globális piac alakult ki, és pénzügyi rendszer, ezért minden összefügg egymással. Én szerintem ő sokkal gyengébb, mint amilyennek tűnik, vagy amilyennek hiszi magát. Éppen ezért a szankciókkal a szankciók lehetősége nagyon is valóságos, és ennek kéz a kézben kell járni az intenzív diplomáciai tevékenységgel. Úgy gondolom, hogy a NATO-nak fontos politikai szerep jut most, meg kell erősítse saját létjogosultságát és kohézióját, Éppen ezért alapvetően fontos, hogy az Európai Unió maga sokkal egységesebb és világosabb irányt követ ma, mint a korábbi válsághelyzetek, hasonló méretű válsághelyzetek idején. Megértem és elismerem azt, hogy fontos a határvonal monitorozása, védelme és a hírszerzés erősítése. Köszönöm. Ich habe mich bei der Boszkurt kollégánál, kollégától el, elnézést kell kérjek, mert Natali Grimecióra vonatkozott a krími eh, miniszterelnökre a megjegyzése. Schulz úr következik. Köszönöm szépen, Boris Tarasjuk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és eh, sajnos megerősíti ezen információkat, amelyek a kezünkben vannak. Valóban most egy nagyon rossz üzenettel jött el hozzánk. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet sokkal inkább emlékeztet 1914-re, mint a 21. század politikájára. Azt hiszem nem akarjuk, hogy az események megismétlődjenek Putyinnak, a KGB vezetőinek sohasem tettem szemrehányást, amikor azt mondja, hogy egy nép vagyunk, akkor ez nem az újraegyesítésre emlékeztet bennünket, németeket, hanem egyfajta neoimperialista területi igényre, nevezetesen, hogy Ukrajnát mindenképpen az Eurázsiai Unióba kényszerítse, de azt hiszem, hogy pont az ellenkezőjét ért el ennek. Leesett róla a maszk, és most már egyértelműen tudjuk, hogy mivel, mire számítsunk. Természetesen szolidaritást fog tapasztalni részünkről, és támogatást is a lehetőségeinkhez képest. Azt gondolom, hogy a társulási megállapodás azonban most nem igen segítene önökön. Láthatjuk ezt az Euromajdánon, gyakorlatilag ezt harcolták ki a tüntetők, de ami most sokkal fontosabb, az a ö, tagsági cselekvési terv, amelyet 2008-ban Bukarestben sajnos nem töltöttek meg tartalommal. Annak idején a balti államok azt mondták, hogy inkább a NATO-hoz akarunk csatlakozni, mint az EU-hoz. A NATO tagság szerintünk számunkra fontosabb, mint az EU tagság, mert ez szavatolja számunkra a területi biztonságot, és azt a tudatot, hogy Oroszország már nem fenyegethet bennünket ezzel a doktrinával, amelyet Medvegyev és Putyin is képviselt, vagyis ha orosz állampolgárokat támadnak meg, akkor beavatkozunk. Noha itt elferdítik a tényeket, és a fejükre állítják a tényeket a Krimfélszigeten, hiszen ez ugyanaz a módszer, amely alapján 68-ban Prágába bevonultak, ott is ugyanez volt a hívószó, vagy Afganisztán, gyakorlatilag ez ugyanez a módszer, és ez ijesztő. Tenok úr. Elnök úr. Boris. Itt ülök. Üdvözlöm az ICR nevében, nagyon szomorúan tapasztaltuk a körülményeket, amelyek bekényszerült az demokratikus Ukrajna képviselőjeként, amely egy nyugati stílusú európai demokratikus jövő elé nézett volna, ehelyett pedig ki vannak téve a nemzetközi megsértésének egy agresszor részéről, az Orosz Föderáció részéről, amely voltak éppen Putyin diktatúra alatt szenved, megsértve az ENSZ kartát, az alapmegállapodásokat, mindent. A budapesti garanciák kapcsán ön garanciáknak nevezi ezeket, az amerikaiak azt mondják, ezek inkább biztosítékok, ahol csak konzultáció révén lehet eljárni. Tehát garancia ez, vagy csak biztosíték, garanti vagy assurance az angol kifejezésben. Mennyire erős garanciák ezek magyarán? Nagyon szoros figyelmet kísérem az eseményeket. Éppen ma olvastam egy cikket, egy, ha, egy hazugság áradat révén megszállták Krím, a Krímet, hetek óta szervezi Putyin és csapata, mindenféle kitalált hazugságok részén, 670 ezer oroszajkú ukrán menekültről beszélnek, abszolút nonsens minden. Sőt, arra van, arra van inkább bizonyíték, hogy aktív bűnözőket, orosz állampolgárokat vetnek be civil ruhában a Donetsk vidéken és máshol is. Nem tudom, hogy diplomáciai eszközökkel lehet-e közbelépni, nem akarunk ugye egy, egy ö, grúziai helyzetbe csúszni, az iráni típusú szankciókra van szükség. Fontos, hogy a tatárok, a török, ajkú tatárokkal a török, török állam szolidáris legyen, és lépjen fel hasonló szorítással a tatárok mellett, mint az oroszok az oroszajkok mellett. A tatárok nem akarnak orosz csizma alatt élni, Szálin alatt volt erre épp elég alkalmuk, a 30-as években is. Az egész emlékezte Csehszlovákiára sajnos, meg a Szudéta vidékre annak idején. A DCFT, a társadalmi megállapodás kérdésében a, a köz, áll, volt már példa ilyenfajta népszavazásra? Sosem. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση μας. Köszönöm. Az AKEL és a GUE frakció nevében szeretném kimondani támogatásunkat és szolidaritásunkat kifejezni az ukrán nép felé, hiszen csak ők dönthetnek jövőjükről és eh, ha megengedi, azt is eh, szeretném elmondani, hogy ez az egész eh, vita elég egyoldalú. Meghallgattam a kollégákat, és teljes mértékben jogukban el kifejteni álláspontjukat, viszont van valami, amit nem értek. Gyakorlatilag ugye csak egy álláspontot ismerhettünk meg de hát ki itt az igazság letéteményese. Nem lehet ugye úgy vitáznunk, hogy a különböző álláspontokat nem képviselik hiszen más és más nézetek vannak. Ugye mi történik a reál politikával? Itt a teremben többen különböző okoknál fogva más véleményre helyezkednek, de úgy tűnik, hogy most nem tartjuk szükségesnek azt, hogy megvizsgáljuk a valós helyzetet. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy még, hogy inkább kárt tegyünk, ahelyett, hogy segítsünk az ukrán népen. Azt hiszem, hogy ugyanolyan önmegtartóztatónak kell lenniük az ukránok, mint amilyen önmegtartóztatást mások is tanúsítanak. Köszönöm. First of all, um, Először is, kedves barátaim, szeretném kifejezni köszönetemet, amiért annyira nagy érdeklődés mutatkozik az önök részéről, hiszen ez az önök nyilatkozataiból és kérdéseiből is kiderült. Az első kérdésekre válaszként Ignácio barátom kérdésére gondolok, Ignácio Salafrankára. Igen, a válaszom. Igen, úgy gondolom, hogy a gazdasági szankciók az Európai Unió részéről Oroszország ellenében talán hideg zuhanyként hatnak majd. A gazdasági szankciók szélesebb értelemben, illetve az olyan orosz tisztek elleni szankció, akik szorosan kapcsolódtak az ukrán eseményekhez, szintén jó módszernek bizonyulnának. Én azt hiszem, hogy önök is értik azt, hogy meg kell védenünk magunkat. Ugyanakkor a NATO egy rendkívül fontos nemzetközi biztonsági intézmény igen fontos szerepet játszik az euróatlanti zóna, illetve Európában a konkrét biztonság megteremtésében. 2006-ban Ukrajna szeretett volna, illetve hogy benyújtotta a csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. A Bukarest, bukaresti csúcs találkozón azonban azt a választ kaptuk, hogy a csúcs találkozó üdvözli az ukrán jelöltséget, Tehát tulajdonképpen én most azt mondom el, hogy Bukarestben hogyan döntöttek, ez 2008. április harmadikai döntés volt. De hogyan néz ki a helyzet ma? mindig is az ukrán NATO, illetve EU csatlakozás támogatója voltam, vagyok és leszek. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy jelenleg az ukrán parlamentben nem zárhatjuk ki azt ö, a fajta hozzáállást, hogy ö, csatlakozzunk a NATO-hoz. Én ezt nem zárom ki, és úgy gondolom, hogy egy megfelelő megszövegezés ezzel kapcsolatban az ukrán parlament előtt áll. Holnap kerül sor szavazásra, meglátjuk, hogy hogyan néz ki. A helyzet majd azonban nagy valószínűséggel, hogyha holnap ezt napirendre tűzik, akkor nagy többséggel meg fogják szavazni. Ami Ukrajnát illeti, illetve a Krím félszigeten történteket mielőtt az oroszok már nyíltan beavatkoztak. Tulajdonképpen politikai szempontból már hosszú idő óta előkészítették a helyzetet. A félszigeten, a kormány, krími kormányban, illetve parlamentben az embereiket mozgósították, és illegitim vagy illegális módszereket alkalmaztak, és diszkreditálták a parlamentet. Nem volt ugyanis meg a szükséges többségük. Éppen ezért a döntéseiket nem mondhatjuk legitim döntésnek. Az oroszok egy olyan személyt jelöltek ki ö, miniszterelnöknek, aki ö, egy, egy konkrét bűnözőről van szó, egy bűnbanda, egy bűnvezér. És most ő a Krím félsziget vezetője, és természetesen az oroszok embere, Úgyhogy bárki, aki ővele fog tárgyalásokba bocsátkozni, hát azt kell mondanom, hogy ezek irreleváns tárgyalások lesznek. Az ukránok kinevezték emberüket, Kunyicen úrról van szó. Ő egy igen jól ismert krími politikus, azonban a helyzet helyzetet, helyzet úgy néz ki, hogy az oroszok átvették a hatalmat, politikai és katonai értelemben egyaránt, hiszen megtámogatja őket az orosz katonai erő. Ami a kisebbségi jogokat illeti. Hiszik vagy nem hiszik, a krími tatárok a krími kisebbségek között a legukránpártiabb emberek. Jelenleg annak ellenére, hogy megpróbálnak gyűlöletet szítani a krími tatárok és a többi krími lakos között, Hát itt ugye a korábbi afgánokról van szó, akik az afganisztáni háborúban orosz oldalon harcoltak, tehát őket, ők együtt, ők együtt végig a Szintiropuli utcákat. Tehát a krími tatárok és a korábbi afgánok válvetve. Ami a társalási megállapodás aláírását illeti. Én nem is igazán értem az ezzel kapcsolatban kialakult helyzetet, hiszen 2007 előtt rengeteg tárgyalás folyt ezzel kapcsolatban. De miért is kezdődtek meg a, a tüntetések. Azért, mert a társulási megállapodást nem írták alá. Itt 300, több mint 300 szavazat fogja támogatni a társulási megállapodás aláírását, ez pedig az ukrán többséget jelenti, hiszen a képviselők többsége, az emberek által megszavazott képviselők többsége támogatja a társulási megállapodás aláírását. Ami pedig a garanciák, illetve biztosítékok kérdését illeti. A tárgyalások során, amikor részt vettem a tárgyalásokban, a budapesti memorandummal kapcsolatban, Elég jól emlékszem a helyzetre. Egy tengeren, vagy sőt óceánon túli állam nem a garancia kifejezést, hanem hele, helyette a biztosítékok, angolul assurances szót kívánta előmozdítani Nos, mi ismerjük, vagy értjük a kettő közötti különbséget, de oroszul, ukránul, vagy más nyelveken, ha jól tudom, még németül is, nincsen különbség a kettő között. Tehát az assurances garanciát jelent ezeken a nyelveken. Tehát igazából itt nem merül fel kérdés. Mi azt várjuk, hogy azok az állami garancia vállalók, akik garanciákat vagy biztosítékokat adtak arra vonatkozólag, hogy megvédenek bennünket, most tegyék ezt meg, ugyanis az a helyzet alakult ki, hogy pont az egyik garantáló állam, vagy garantáló állam támadott meg bennünket. Ami a szankciókat illeti, én szerintem minden, ami a katonai válaszadáson kívül van, az oroszok ellen bevetendő. Ilyen például a gazdasági szankciók kérdése. Tehát szerintünk ez egy jó megoldás. Hasonlóképpen a válaszom a, jelen, a társulási megállapodás jelenlegi alásírá, aláírásával kapcsolatban az a véleményem, hogy igen, erre szükség van, hiszen több millió ukrán nyilvánította ki az Európai Uniós csatlakozási szándékát, tehát igazából őket ezzel, tehát nekik adnánk ezzel garanciákat arra vonatkozólag, hogy az Európai Uniós csatlakozási perspektívák előttük nyitva állnak. Hiszen erről van szó most itt az utóbbi napokban, itt az Európai Uniós intézmények berkein belül is. A szankciók nem csak az agresszor állam, hanem ennek ezen állam ö, tisztviselői ellen is irányulhatnak. Egyetértek azzal, hogy a krími népszavazás amely egyébként az ukrán alkotmányjal ellentétes, és általában az ukrajnai referendummal kapcsolatos törvényekkel is ellentétes, tehát ezt nem tekinthetjük legitimnek, ugyanis kezdet-kezdetétől fogva az egész folyamat nem volt legitim. Most a legutolsó meg felszólalással kapcsolatban. Hát én az ukrán tö- emberek többségét képviselem, nem csak a kievieket, hanem más városokban is nagyon sokan már három hónapja tüntetnek, és több mint 300 parlamenti képviselő szavazott igennel azon kérdésekben, amelyekről mi most itt beszélünk, és az új kormányt is ennyien támogatják, akkor hogy mondhatják azt, hogy itt egy egyoldalú történetről van szó, és a másik oldalt is meg kellene hallgatni? Hiszen ez egy olyan kormány, amelyet még a régiók pártja is támogatott, ugyanis mindenki elismerte azt, hogy egy demokratikus forradalomnak vagyunk mi az emberei, választottjai. Köszönöm szépen! Mindenkinek egy perc van először Lizek úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Engedjék. Barátomként szeretném önt megszólítani. Amit szeptemberben elmondtuk, azt ismételném meg, az a bizottságban elmondtunk, nevezetesen, hogy azt a javaslatot, hogy Vladimir Putyin az orvosi Nobel-díjat kellene, hogy megkapja, mert mindenkinek a látását megjavította, mindenkinek kinyílt a szeme most már. És jól látható az egész kelet-európai stratégia összefüggésében, amelyet űz. Hát, ön jobban ismeri Putyin, mint még nálunk is. Ez a kérdésem. Mi a voltak éppen itt célja Putyinnak? A krímet akarja megkaparintani? Vagy az teljes kelet-ukrajnai területet? vagy Ukrajna egészét szeretné megszerezni. Mit gondol ön a szándékairól? A második kérdésem pedig, ön szerint mit tehetünk abban a kérdek, hogy megállítsuk őt? Köszönöm szépen, Kreisler Dörfer képviselő. Köszönöm szépen. Semmit sem mondott még arról, hogy az EBSZ e és az ENSZ e e mennyiben vonható be, és egyébként én is úgy vélem, hogy csak egy diplomáciai megoldás lehetséges. De mit gondol arról, hogyha holnap a G7-ek üléseznének, ugye nem külügyminiszteri minőségben, hanem teljesen ugye a csúcson, mert szerintem Oroszország nélkül nincs megoldás. Még akkor is, hogyha Putyint őrültnek minősítjük, akkor sem lenne hasznos, most szankciókról vagy bolykotról beszélünk, hiszen az orosz lakosság nagy része már amúgy is a minimális, a minimumból él meg, tehát a bolykott csak Dél-Afrika esetében működött, de azt hiszem, hogy az első út az, hogy diplomáciai megoldást találjunk. A társulási megállapodás, vagy a NATO csatlakozás aláírása is azt hiszem, hogy visszafelesülne el. Mikrofon nélkül beszélt az elnök úr. Tarasjuk úr, horvát képviselő vagyok, és nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni Vladimir Putyin mai és Slobodan Milosevic 90-es évekbeli vonásai között. Persze nem ugyanarról a két szeméről van szó, de azért vannak hasonlóságok. Szeretnék egy valamit kiemelni hasonlónak vélem az EU-n és a nemzetközösségen belül a vélemények megoszlását, illetve azt a meglátást, hogy hogyan lehet a célokhoz eljutni. Szerintem mindenképpen fontos szolidaritást tanúsítani, de konkrét intézkedések keretébe kell ezt ágyazni, és nagyon egyértelműen fogalmazott. Úgy gondolom, hogy egy egyértelmű üzenettel kell ma távoznunk erről az ülésről, az egyértelmű szolidaritással kapcsolatos intézkedésekre van szükség, amiket az EU-nak foganatosítania kell. Sir Robert következik. Hogy kezdjem azzal, hogy támogatom önöket. Az orosz média művelet, sajtóművelet szerint ők azt mondják, hogy megbuktattak egy megválasztott elnököt. Ez helytálló. Azt is állítják, hogy van egy megállapodás a Fekete-tengeri flotta támogatásáról Szevasztopolban, és ők csak azért jöttek oda, hogy a biztonsági aggályokat, a Fekete-tengeri flotta biztonsági aggályait orvosolják, mondják az oroszok. Miért nem vállalt, tettek vállalást ezen megállapodás betartására, mi szerint 2042-ig a Fekete-tengeri flotta állomásozhatott. Az ukrán fél ezt nem tette. Aztán egy újság szerint teljes mértékben Kína teljes mértékben támogatja az orosz álláspontot. Lehet ennek fényében, hogy a BT elévin a dolgot, időpazarlás volna csak. Köszönöm, hogy annak Lukcseva asszony egy percben. Köszönöm szépen. Bolgár nyelven fogok felszólalni. Mi tanúi lehetünk annak, hogy fokozatosan kieleződik a helyzet, annak ellenére, hogy különböző erőfeszítéseket tesz az Európai Unió. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy nem szabad megosztottan fellépnünk, hiszen mindannyian az ukrán nép barátai vagyunk, és mindannyian szolidaritást vállalunk velük. Most azonban elérkezett az a pillanat, amikor a szolidaritásunkat egy kicsit konkrétabban fejezzük ki, a békéért és a békés konfliktus rendezésért kell síkra szállnunk, és meg kell őriznünk Ukrajna területi integritását. Ugyanis ez egy komoly fenyegetést szenvedett el most. Egy kérdésem volna. Úgy gondolja-e, hogy az ukrán nyelv törvény a megfelelő megközelítése? És véleménye szerint ezt át kell leültetni a gyakorlatba. El tudunk képzelni szankciókat, ugyanakkor nem szabad, hogy ezek a polgárokat sújtsák, hiszen nem a polgárok felelősek a történtekért. Az ukrán nép, Ukrajna egy nagy politikai, stratégiai partner. Messmaker úr, üdvözlöm Darasuk úr körünkben, köszönjük, hogy eljött, és hogy kifejt álláspontját nekünk. Ennek, hagy biztosítsam szolidaritásomról és támogatásomról mindenek előtt az ukrán kormányt. Teljes mértében támogatom az ő törekvéseiket, és a nemzetközi közösségnek is erőfeszítést kell tennie. Annak érdekében, hogy a, nehogy kisüsszön a a helyzet. Ma telefonon beszéltem a Krim Krimben élő ismerő, Krimben élőkkel, egyfajta pszichológiai hadviselés folyik a Krim térségében a katonai műveletek mellett nem lehet ki és belépni, szabadon mozogni a félszigetről, a félszigetre e provokációt követően. És persze hozzátéve azt, amit Sir Atkins mondott, az oroszoknak vannak bizonyos előnyei a helyzetben. Az az, az érvük, hogy a szebasztopoli orosz lakosságot védik, és hogy 2042-ig vannak garanciáik. Vajon Kiev ezt megerősíti -e, ezt a garanciát a flottára vonatkozóan? Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Tarasziuk úr. Elítéljük természetesen az orosz inváziót, de másról is szeretnék beszélni, hogy fontos, hogy pontosítsunk, és minél egyértelműbb álláspontot alakítsunk ki. Úgy gondolja-e, hogy ahogyan azt a frakció elnöke kérte, és más diplomáciai körökben is elhangzott ez a kérés, hogy bevonjuk Oroszországot egy őszinte politikai párbeszédbe, hiszen a szankciók, illetve Oroszország elszigetelődése a jelenlegi fejleményeket tanulmányozva, és ugye figyelembe véve, hogy Oroszország egy nagy hatalom, lehet, hogy egy zsákutcába vezetés csak az erőszak fokozódását segíti elő. Egyébként tervezik-e, hogy Ukrajna ismét visszaállítja azon jogszabályokat, törvényeket, amelyek az oroszlakú kisebbség jogait védik, és hogyan ítéli meg azon ukra fellépését, akik oroszajkúak a krími félszigeten. Berezinski admirális, aki ugye dezertált és átállt az orosz félhez Szevasztopolban, hogyan véli az ő fellépését. Köszönöm. Mikrofon nélkül. Köszönöm, elnök úr. Nagyon világos, hogy mi történik Ukrajnában, mindenki látja, mindenki tudja. Hálás vagyok Teresük úrnak, hogy képet alkotott számunkra e fejleményekről. Ugyanakkor Oroszország nem tartja nagyon tiszteletben az emberi jogokat, nyilvánvalóan a demokratikus megállapodásokat. Az ilyen típusú diktá, diktatúrák csak a, a vélt nemzeti érdekeiket követik általában, nem a megállapodásokat. Úgyhogy Oroszország az általuk vélt nemzeti érdek érdekében. Nem tudjuk megváltoztatni Oroszországot, el sem az akaratunk nincs meg, sem az erőnk. Ám Ukrajnával kapcsolatban tehetünk lépéseket, amenek árát látnunk kell. Nem tudunk, és remélem is akarunk katonai segítséget nyújtani. Politikai szinten azonban igen sokat tudunk segíteni, és gazdasági szempontból is sokat tudunk segíteni. Feltéve, ha a tagállamok, az EU tagállamok készen állnak erre. Ön hogy látja ezt? Tájékozódott-e felől? Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Taraszjuk úr. Ismételten szeretnék kifejezni hálámat a nagyon érdekes kérdésekért és eleve azért az érdeklődésért, amelyet tanúsítanak. Néhányan azt kérdezték, hogy Putyin mit tervez, azt -e, hogy a Krím félszigetet szeretné uralni az ország keleti részét, vagy egész Ukrajnát? Erre a kérdésre egy későbbi információ alapján, egy friss információ alapján válaszolhatok. A keleti határainkat átlépték az orosz fele, az orosz csapatok Harkiv, Donetsk, és Luhansk oblast területén, úgyhogy a helyzet nagyon súlyos. Az oroszokkal való párbeszéd, még akkor is, amikor jogszerűen mind mind a két ország a Szovjetunió része volt, azt mondhatom, hogy az oroszok sohasem fognak megelégedni bármilyen fajta engedménnyel, amelyet Ukrajna tenne. Az egyetlen dolog, ami kielégítheti Oroszországot, az az, hogyha Ukrajna egésze felett megszerzi az ellenőrzést, csak ezzel elégedhet meg Oroszország. Másfelől azt is szeretném megjegyezni, hogy a korábbi szovjet köztársaságok, tagköztársaságok közül Ukrajna volt az egyetlen ország, amely ezen évek során ellenállt, annak, hogy alávesse magát az orosz ellenőrzésnek, és csak Ukrajna volt képes saját önálló külpolitikát folytatni, összevetve más korábbi szovjet köztársaságokkal. Ez tehát részben megválaszolja az önök kérdését. Hogyan lehet Putyint feltartóztatni? Nos, Putyint úgy lehet megállítani két módon. Egyfelől a saját népe, állíthatja meg, és eh, ez be is fog következni. Másfelől pedig a nemzetközi közösség, ez azonban attól függ, hogy a nemzetközi közösség mennyire veszi komolyan a felelősségét, hogy az agresszort eh, feltartóztassa. Ami az ebeszt illeti, természetesen eh, számítunk az ebeszre, mint a nemzet nemzetközi együttműködés egy eszközére, ugyanakkor az EBS e nagymértékben függ attól, hogy az orosz fél igent vagy nemet mond-e. Úgyhogy az EBS e képessége ebből a szempontból korlátozott. Ami a diplomácia lehetőségeket illeti, igen, egyetértünk azzal, hogy ez kell legyen az első megoldás, de kérdés, hogy az orosz fél miért nem használta ki az ebben elő lehetőségeket, miért nem élt a diplomácia nyújtotta lehetőségekkel, mielőtt megszállta volna Ukrajna területének egy részét. Említették, hogy a szankciók károsak lehetnek a népre nézve, de hadd kérdezzem meg azt, hogy ha másképpen tesszük fel ezt a kérdést, az az ár, amelyet Oroszország fizet Ukrajna megszállásáért, ez túl magas lesz? Azt hiszem, hogy ez mindenkit, minden egyes orosz állampolgárt érinteni fog, hiszen az a pénz, amelyet a szociális programoktól vonnak el, lesz az, amelyet ugye egyébként az orosz állampolgároknak juttatnának, ezt fogják elfecsérelni az agresszió, az agresszióra. Sir Robert említette, hogy a Ukrajna jogszerűen megválasztott elnökét megdöntötték, megbuktatták. Sokan nem kérdőjelezték meg azt, hogy jogszerű volt a megválasztása, de voltak, és nagyon is sokan Ukrajnában, akik úgy gondolják, hogy, hogy, hogy ez így történt. Ugyanakkor nem az elnök megbuktatásáról beszélünk. Arról beszélünk, hogy az ország elnöke elmenekült az országból felelőtlenül járt el, elhagyta az országot, magára hagyta az országot, és nem hajtotta végre azon kötelezettségeket, amelyeket saját maga írt alá, amikor február 21-én megállapodást kötött az ellenzékkel, és Elmar Brock ott volt, a csapat része volt, amikor sor került ennek a megállapodásnak az aláírására. Tehát szándékosan elhagyta az országot, nem hajtotta végre a megállapodásban foglaltakat, holott ezt kellett volna tennie, nem írta alá az alkotmány visszaállítását sem, ami kötelezettsége lett volna, miután a parlament szavazott. A parlament szavazott, ő azonban elmenekült az országból. Úgyhogy az a véleményünk, hogy ez a személy olyan cselekményt hajtott végre, amelyet árulásnak minősíthetünk. Ugye a Harkivi megállapodás aláírását követően ugye egy állásfoglalás tervezetet készítettünk el, és a Harkivi megállapodás értelmében 2042-ig meghosszabbította az orosz tengeri flotta jelenlétét Szevasztopolban. Ez árulás volt, semmiféle szükség nem volt arra, hogy meghosszabbítsa az orosz flotta jelenlétét 2017-en túlmenőleg, mert a jelenlegi megállapodás még hatályban van, és ez biztosítja területünkön az oroszok jelenlétét 2017-ig. Én pedig úgy gondolom, hogy az ukrán parlament nagy többsége ezt a megállapodást, a Harkivi megállapodást elítélheti, és jogot biztosít az oroszoknak, hogy 2017-ig legyenek jelen Szevasztopolban. Ami Kínát illeti, nem ismerek olyan tényeket, amelyeket úgy értelmezhetnénk, hogy Kína támogatta Oroszország álláspontját. Az egyetlen vélemény, amelynek hangot adtak a kínaiak az nsbt jében az az, hogy tiszteletben tartják bármely ország területi integritását. Ez volt az egyetlen álláspont, amely tudomásom szerint Kína kifejtett. A nemzeti kisebbségek Ukrajnában tiszteletet élveznek megfelelő módon. Ez volt az a következtetés, amelyet az EBSZ e megbízottja is kifejtett meghívhatják ide az a fetülésére a fő képviselőt, az LSZ képviselőjét, és ő maga elmondhatja azt, hogy hogyan értékeli az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogait. Ami pedig a nyelvhasználattal kapcsolatos törvényt illeti, a törvény, amely ellen szavaztak a közelmúltban, és ezt a politikai jelenfelünk vezette be, Azért, mert ez egy olyan törvény volt, amely csak az orosz fél jogaival foglalkozott. A fő nemzetiség az ukrán állampolgárok jogainak kárára. És konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy ezt nem hagytuk el, ezt nem függesztettük fel, mert az ügyvezető elnök nem írt alá jogszabályt, tehát a törvény hatályos, de úgy döntöttünk, hogy a politikai frakciók összeülnek a parlamentben, és kidolgoznak egy új törvénytervezetet, amelynek tárgya a nemzeti kisebbségek jogai lesznek, és a nyelvhasználatuk. De engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Ukrajna részese az Európa Tanács kisebbségi jogaival foglalkozó kartájának, és kötnek bennünket ezen karta rendelkezései. És tisztelben is tartjuk ezeket. Azt hiszem, hogy ezzel leválaszoltam az összes kérdésre, és még egyszer szeretném megköszönni együttérzésüket és szolidaritásukat. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon fontos nyilatkozat volt ez, és világosá tette az álláspontot, meg azt Pierre Raymond lesz a vendégünk 18.30-kor, aki tájékoztat bennünket a külügyminiszterek tanácsának ö, eredményéről, és ezt a konklúziót vonhatunk majd elég fontos téma az az, hogy mindenki itt legyen, kérem jöjjenek el. Köszönöm. Hogy ön pedig elfogadta meghívásunkat ilyen rövid határidővel, ahogy tette, biztos lehet abban, hogy a ház túlnyomó többsége szolidáris az ukrán néppel, és egy, a múlt, ahogy el is fogadt a plenárison a vonatkozó jelentést nagy többséggel, ez is mutatta a ház pozícióját a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljött. Colleagues, let's move on, but before we... Kollégák, mielőtt meghallgatjuk Mingarelli urat, aki a külügyi szolgálat, a közelkeletért felelős, valamint a déli szomszédságért felelős részlegének igazgatója, szeretném eh, arról tájékoztatni neked, hogy az idő rövidsége miatt, ugye 5 óra 15-kor szavaznunk kell, úgy döntöttünk, hogy a Kubával kapcsolatos vitát elhalasztjuk. Úgyhogy majd Mingerel úrral folytatjuk most, akinek meg is adom a szót, Líbia tárgyában fog nyilatkozni. Köszönöm szépen! Krímeából, vagy Krímfélszigetből Líbiába átmenni kicsit nehéz téma lesz, bár közös vonás az, hogy mind a kettő országban eléggé kaotikus a helyzet. Ezért majd megpróbáljuk ezt megejteni. 2011. októberre óta Líbia instabil helyzetben van, mindenféle erőszakos cselekményeknek helyszíne, és a politikai tranzíció is nagyon nehezen halad. Az egész probléma gyökerében az áll, hogy nincsen politikai rendezés. Ennek pedig az az oka, hogy nincs konszenzus egyfajta úti tervről, hogy hogyan is kellene ezt az átalakulást megvalósítani. Ezt azért mondom, mert nagyon sok megfigyelő csak a biztonsági helyzetet elemzi, amely valóban nagyon aggasztó, de azért meg kell érteni azt, hogy egyfajta politikai átalakulást nem lehet megvalósítani akkor, illetve hogy a mm, biztonsági helyzet nem fog javulni addig, amíg a politikai átalakulás meg nem történik természetesen az egész helyzet igen instabil, hiszen miután különböző fegyveres csoportok tevékenykednek, és velük szemben csak egy igen gyenge lábakon álló kormány van. Zidán úr nagyon sok támadást kapott, és igen nehezen képes saját autoritását megvalósítani. Ráadásul a nemzetgyűlés is megosztott, és állandóan a miniszterelnököt, illetve a kormányt támadják. Aztán vannak még olyan miniszterek is, akik igen erős politikai nyomást gyakorolnak a különböző politikai kérdések kapcsán, mert ezt azért is mondom el, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt csak a milíciák azok, akik miatt kialakult ez a kaotikus helyzet. Nem csak ő miattuk van, hiszen a politikai oldal sem erős, ugyanis akármilyen, milyen fontos politikai döntés meg kellett volna szülessen, az nem születik meg, mert a miniszterek is igen megosztottak. Ilyen volt például az Isolation Law, amelyen kapcsolatban sikerült a minisztereknek ráerőltetnie ezt az országra, amely törvény azt mondja ki, hogy a Kadafi uh, rendszerben résztvevő miniszterek, államtitkárok és más fontos pozícióban lévő személyek uh, kaphatnak-e vagy sem pozíciókat az új országvezetésben. Miután nagyon sok országban, a térségben is igen gyenge kormányok vannak, ez sem könnyíti meg a helyzetet. A Kadafi rendszer 42 éve alatt az egész közigazgatás nagyon szűk volt, tehát gyakorlatilag nincsen államaparátus, amely a kormány helyett tevékenykedhetne és elvinné a munka oroszlán részét. Nos, hát mindezen okok miatt az emberek nem bíznak a politikai intézményekben, és a általában az intézményekben sem, és ebben a légüres térben a milíciák és mindenféle politikai kalandor táptalajra kap. Nincsen biztonság, és miután nincsen biztonság, ezért elrablások történnek főként Bengázi térségében, és ráadásul politikai természetű emberrablásokra is sor kerül, valamint a minisztériumok elfoglalása, lefoglalása, amelyek miatt az ott dolgozók nem tudják végezni a munkájukat komoly módon. Ami pedig a gáz és földgáz és kőolaj helyzetet illeti, nos hát ez is egyre gyengébb lábakon áll. Mit is tehet a nemzetközi közösség és azon belül az Európai Unió ezen helyzetben? Megpróbálom majd elmagyarázni azt, hogy mit is pró- mivel is próbálkozhatunk. Először politikai értelemben, és aztán a biztonsággal kapcsolatban. Nos, a politikai kérdésekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy néhány héttel ezelőtt megalakult a nemzetgyűlés, és szép lassan elkezdi a munkáját. Nos, persze ez nagyon nehézkes, ugyanis igen sok széket nem töltöttek be tehát nem teljes a nemzetgyűlés, és biztos, hogy ezt a helyzetet is többen ki fogják használni, annak értelmében, vagy annak érdekében, hogy illegitimnek deklarálják a nemzetgyűlést is. Ami pedig a párbeszédet illeti, a nemzeti megbékélést, nos hát ezen keresztül az lenne a cél, hogy a legfontosabb pártok, és a legfontosabb civil társadalmi szervezetek megbeszélhessék a dolgokat nyugodt légkörben, a legfontosabb politikai problémákat megszüntethessék. Természetesen itt most arról is szó van, hogy a kormányt és a nemzeti kongresszust meg kell győzni arról, hogy inkluzív legyen, vagyis, hogy az összes politikai erőt és a civil társadalom különböző árnyalatait bevonják az alkotmány tervezésébe, amely ugye imminens. Az Európai Unió közös gondolatokat fogalmazott meg, egy közös üzenetet próbáltunk elküldeni a politikai erők felé, ezt tolmácsoltuk is, de ezen kívül arra is szükség van, hogy támogassuk az ENSZ missziót, az Unismilt, t amely nagyon nehéz munkát végez, igen nehéz körülmények között. Az ENSZ képviselője jó munkát végez, úgyhogy azt hiszem, hogy támogatásunkról kell őt biztosítanunk. A saját részünkről, tehát az EU részéről állandó párbeszédet kell folytatnunk részben a miniszterelnökről kell, a legfontosabb miniszterekkel és a nemzeti kongresszussal is, hogy az ő döntéseiket meg tudjuk alapozni. Ami pedig a líbiai helyzet illeti, nos hát ott igen sok személyt tartanak fogva, akiket még most is borzalmas körülmények között tartanak fogva, és még nem került sor az ő tárgyalásaikra. Tehát ebben a területen is párbeszédet kell folytatnunk a líbiai hatóságokkal, minél magasabb szinten. Ezen kívül a külügyi tanácsban is fontos, hogy többször napirendre tűzzük ezt a kérdést, és egy keretegyezményt kidolgozzunk, ugyanis a 2011 elején kitört forradalom óta nincsenek konkrét keretei az együttműködésnek, de arra is szükség van, hogy a libiai emberek azt lássák, hogy mit is adhat az Európai Unió. Ezért fontos tehát a keretegyezmény tárgyalása. Ezért ezt minél hamarabb szeretnénk újra indítani. Néhány héttel ezelőtt Brüsszelben találkoztam kb. 30 líbiai képviselővel, akiknek elmagyaráztam azt, hogy ezen keret között mit is adhat az Európai Unió, és ezért mennyire fontos az, hogy ismét meginduljanak a tárgyalások. Ami pedig a biztonsági helyzetet illeti, nos hát itt a nemzetközi közösséggel kell együttműködnénk. Az egyik a legfontosabb cél a lefegyverzés és a milíciák fegyverzése. Nos, hát természetesen a miliciák nem annyira várják azt, hogy leadhassák a fegyvereiket, és ezt nem is fogják megtenni addig, amíg nincsen egy erős rendőrség. Éppen ezért a nemzetközi közönségnek a legfontosabb feladata a rendőri egységek kiképzése, illetve a hadsereg kiképzése és létrehozása. Nos, ezzel kapcsolatban van egy fontos program, és vannak olyan országok is, amelyek a G8 Combaton belül, illetve a nato keresztül a hadsereg kiképzésében együttműködnek. Franciaország, az Egyesült Királyság, Orosz, Olaszország, a törökök és az amerikaiak fognak részt venni a következő hónapok során a hadsereg kiképzésében. Tehát fontos lenne az, hogy legalább egy embrionális formájú, korrekt munkát végző hadsereg kialakuljon. Nos, hát a helyzet nagyon nehéz a rendőrségi fronton is, ugyanis nem tudjuk, hogy egyáltalán kivel tárgyaljunk. Aztán ezen felül fontos kérdés még az, hogy az EU-ban misszión keresztül kb. 50 európai szakértő dolgozik a határvédelemben. Ők azt célozták meg, hogy a líbiai hatóságokat kiképezzék arra, hogy saját határaikat védeni tudják. Természetesen 50 szakértővel ezt nem fogjuk tudni megoldani, hiszen 6000 kilométer a határvonal, ebből 4000 ráadásul földi és 2000 tengeri, 2000 km tengeri határ van. Ezen kívül egy másik fontos prioritás az, hogy a muníciók, illetve fegyverraktárak helyzetét felmérjük. Az lenne a legjobb, hogyha a helyi hatóságok ezen keresztül garantálni tudnák a biztonságot, valamint fontos lenne azt is biztosítani, hogy ezek a hatalmas fegyverraktárak ne járuljanak hozzá az egész Magreb térség, illetve a száli térség stabilitásának aláaknázásához. Tehát ebben is szerényen, de szerepet szállunk saját magunknak ezen, ehhez mire van szükség? Arra van szükség, hogy Líbia együttműködjön a saját szomszédjaival, regionális keretben gondolkodunk tehát, a száheli övezeten keresztül Mali, Mauritánia, Csád, Nigéria ö, lehetnének ilyen partnerek számunkra, hogy ö, őket ö, Líbiával összehozzuk, de Algéria, Tunézia és Marokkó is ide tartoznak. Másodszorban nagyon fontos az, hogy a nemzetközi ö, szereplők akcióit összehangoljuk. Miniszteri szinten csütörtökön Rómában lesz egy fontos találkozó, nagy reményeket támasztunk ezzel kapcsolatban, reméljük, hogy sikerül majd egyfajta politikai átalakulást támogatni, a nemzetközi közösség támogatásával, és ezen kívül azt is reméljük, hogy a római találkozó lehetővé teszi majd azt is, hogy jobban meg lehessen osztani a nemzetközi közösségen belül a különböző feladatokat, főként a prioritásos feladatokat, annak érdekében, hogy a stabilitást, illetve a biztonságot visszahozzuk ebben az igen szerencsétlen országban. So, um, Sir Robert. Sir Robert a is Örömmel látom az elnöki székben. Okos kérdéseket választottak ki. Üdvözlöm Önt is. Három kérdésem volna. Tekintettel arra, hogy a parlamenti rendszer nem működik úgy, ahogy szeretné, látja-e annak arra vágyat a társadalom részéről, hogy eh, úgymond erős kéz vezesse a társadalmat, egybe tartva a széttartó elemeket. Van egy ilyen vágyakozás a lakosság körülben, milyen erős? Ha van, milyen erős ez? És ha elfogadjuk azt, hogy a parlamenti művelet nem úgy működik, ahogy kéne, mit tehet az EU a demokrácia irányításában, iránymutatásban? korábban úgy hívtuk, hogy a, a demokrácia know-how-ja hogyan lehet felállítani az intézményrendszert, hogyan lehet működésbe hozni. Utolsó gondolatom pedig, úgy tűnhet talán, hogy kevésbé fontos, mint az emberi életek védelme. Mindenki, aki járt már Líbiában, tudja, hogy, egy csodálatos történelmi örökség van Szarnikában és máshol. korábbi konfliktusok sírkertjei, úgymond. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy megvédjük ezt a történelmi örökséget? Köszönöm szépen, Milán Mondúri a szó. Köszönöm, elnök úr. Nem értét, értettem azt, hogy az első percekben mit mondott, nem tudtam nyomon követni, de ha jól értettem, ugye azt mondta, hogy reményei szerint a római egyeztetésen jobban lehet majd koordinálni a különböző nemzetközi szereplőket, akik szerepet vállalnak Líbiában. Egy szerényebb kérdésem volna, hogyan zajlik a koordináció az Európai Unió tagállamai között, mert itt a parlamentben hallottam egyik kollégánkat, ahogy panaszkodott arról, hogy mennyire kevés koordináció folyt a különböző tagállamok között, milyen hiányos volt a koordináció, az egyeztetés. Nos, szeretném, hogyha ezt egy kicsit kifejteni. És mivel említettem, hogy a beszélének az elejét nem hallottam, sokan úgy gondolják, hogy Líbiában az ország nagyon súlyos balkánizálódása folyik, ugyanis nagyon sok a törzs eh, Líbiában, amelyek rendkívül megosztottak, és így már ugye az intézményi űrön túlmenőleg ezek a belső eh, megosztottságok gyakorlatilag kormányozhatatlanná teszik az országok. Kadafinak ugye volt eh, elég erős keze ahhoz, hogy összesítse, hogy összekapcsolja ezeket és kormányozza az országot, de most ez a korábbi egység lehetetlennek tűnik. Ez egy gondolat volna, amelyet szeretném, ha véleményezne, hogy ön is lehetetlennek tartja-e azt, hogy egyfajta egység, egyfajta együttműködés alakuljon ki ezen törzsek között, mert nem csak, hogy egymással szemben működnek, hanem a törzseken belül is nagyon nagy a megosztottság. Köszönöm szépen, Sir Graham. Thank you, uh, Chairman. Chairman, I'd like... Köszönöm, elnök úr. Én is uh, szeretnék köszönetet mondani Mingarelli úrnak, és uh, uh, szeretnék további információt kapni tőle arról, hogy a parlament véleménye szerint munkához kell lásson. Szerintem a nehézség nem annyira abban rejlik, hogy a parlament nem akar munkához látni, nem képes, hiszen ugye meg lett támadták a parlamentet a múltkor, és át kellett helyezni a parlamentet máshova, a parlament szóvivője állandó támadásnak van kitéve. Nem tudom, hogy az Európai Unió mi egyebet tehetne annak érdekében, hogy a libiai parlamentnek segítséget nyújtson, pontosan ahhoz, hogy ura legyen a helyzetnek. És a forrásokról is szeretném kérdezni. Néhány évvel ezelőtt ugye mindenki abban reménykedett, hogy az országnak a gáz és olajból való bevételei majd biztosítják az újjáépítést, ugyanakkor úgy, úgy tűnik, hogy ez nem következett be hiszen nagyon nagy a konfliktus az olaj miatt. Milyen eszközei vannak az Európai Uniónak, és ezen források, ezen eszközök hogyan hasonlíthatóak össze azokkal, amelyekkel az Unió a konfliktus idején rendelkezett? Lehet, hogy most kevesebbet fordítunk Líbiára, mint korábban? és mi képesek voltunk egyfelől megnyerni a háborút, úgy tűnik, hogy nem leszünk képesek megnyerni a békét. Uh, Mr. Kreisler Dorfer, please. Dorfer úr, köszönöm szépen, és köszönöm a magyarázatait is, ezek nagyon izgalmasak voltak. Ugye mon úr a törzsi struktúrákról beszélt, hát gyakorlatilag már azt is uh, mondhatjuk, hogy egyre több a had úr, akik azt mondják, hogy amit ma megszerezhetnek, azt megszerzik, bebiztosítják magukat, hiszen nem tudni, hogy mit hoz a holnap lehet, hogy ez egy helyes benyomás, és az is lehet, hogy a nemzetközi közösség egyre inkább eltávolodik. Amúgy is van épp elég válságunk, most legyen az Szíria vagy Ukrajna válságok, amelyeket nem sikerült megoldolni, ugye a vegyi fegyverek alkalmazása, de az a benyomásom, hogy Líbia úgymond a válság térképről kezd eltűnni. Ön is osztja ezt a nézetet? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Mengerelli úr, parancsoljon. First of all, uh, an... Köszönöm szépen. Hát először is a három kérdésre Sir Robert van-e vajon uh, arra igény, hogy uh, legyen egy erős vezetés Líbiában. Hát az biztos, hogy a jog érvényesülését és a biztonságot mindenképpen szeretnék a líbiai emberek, mert ezt a káoszt, ezt elutasítják az emberek, elegük van ebből, ráadásul egyre rosszabb az életkörülmények is egyre rosszabbak a káosz miatt, és éppen ezért nagyon nagy az igény arra, hogy vissza térjenek a jog és biztonság hoz. Vajon ez diktátor nélkül is megtehető-e? Hát én remélem, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok más országban, a világban az átalakulás, az átmenet azt mutatták, hogy azért vannak rossz helyzetek, valóban Líbia az különösen szörnyű helyzetben van, mert ahogyan elmondtam, nincsen politikai vezetőréteg, de ráadásul az államaparátus is hiányzik. Most, hogyha mind a kettőt együtt nézzük, akkor a legrosszabb helyzetről beszélhetünk az átalakulás szempontjából. De mindezek ellenére azok, akik Líbiában a forradalmat akarták, azok nem akarnak új diktátort, viszont szeretnének biztonságot és rendet. Ehhez időre van szükség, de azért én remélem, hogy előbb vagy utóbb ez be fog következni. Második kérdés, mit tudunk tenni az ő megsegítésükre, irányításukra? És ezzel egyben válaszolok Watson úr kérdésére is. Hát mi elkötelezettek vagyunk már a konfliktus vége óta. 130 millió eurót adtunk például az államigazgatás felépítésére, akkor a rendőrség, illetve az igazságszolgáltatás reformjára, valamint a civil társadalom megalakulására. Persze a projekteket nem könnyű megvalósítani, mert ahogyan elmondtam már, nincsen egy olyan partner, aki stabil és megbízható lenne. Egy olyan közigazgatással beszélünk, ami egészen máshogy néz ki, mint a 15 évvel ezelőtti nyugat-balkáni közigazgatás, vagy akár a korábbi lengyel vagy csehszlovák államigazgatóság államigazgatás. Tehát nagyon nehéz a projekteket megvalósítani, de természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük őket az átalakulás útján. Ami a kisebbségek védelmét illeti, vannak ilyen projektek, ezeken is dolgozunk, és itt is arra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy akiket fogva tartanak, azokat minél hamarabb vagy bíróság elé állítsák, vagy pedig e, e, szabadon engedjék. Millán Mon úr, vajon van-e össze, van, vajon van-e koordináció az államok között? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ez nehéz, és hogy őszintén megmondjam, ez nem is csoda, hiszen Líbiában ott vannak a nagy kőolaj és földgázzal dolgozó cégek, tehát ebből a szempontból igen nagy az összetűzés a tagállamok között. Itt vannak szerződések, amelyeket figyelembe kell venni, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az Európai Uniós államok egymás között egyeztessenek, hogy a politikai reformok beinduljanak, de ugyanakkor a biztonsági helyzet is javuljon. Én szerintem az utolsó hónapok során sikerült előrelépést elérni ezen a területen. Természetesen a helyzet még nem kielégítő, folytatnunk kell ezt a munkát, harcolnunk kell, de megvan a szükséges energia, illetve akarat, és ezzel majd megoldjuk a helyzetet is. Igazuk van, amikor azt mondják, hogy a törzsi helyzet is nagyon fontos hogyan is tudta Kadafi összehangolni a törzsek törzseket. Nos, hát egy diktátornak ez könnyebben megy, mint egy demokratikus rendszernek. Ez szerintem nem meglepő egyébként. Persze igaz, hogy a törzsek háborúznak egymással, ezek a törzsek földrajzi értelemben is egymásnak feszülnek, Zindán és más és a, és a miniszterek is sokszor egymás ellenségei, ott vannak a tuaregek, a döbuk és mindenféle más törzsek, akik nem akartak népszavazást az alkotmányozó nemzetgyűlésről, tehát nagyon nagy nehézségek vannak a törzsi fronton, de mindez csak azt támasztja alá, hogy egy inkluzív folyamatra van szükség, és hogyha a kormány és a parlament konkrétan szeretnének lépni, akkor erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezeket a törzseket mind-mind bevonják a demokratikus átalakulás folyamatába. Aztán a parlament állandó fenyegetettségben él. Ez igaz, a milíciák fenyegetik a parlamentet is és a kormányt is, de ráadásul a parlamenten belül is hatalmasak az összetűzések, és gyakorlatilag minden nap megfenyegetik Zidán miniszterelnököt. Egy kicsikét itt nagyobb felelősségtudatra lenne szükség, hogy az ország érdekeit is szem előtt tartsák. Chrysler Torfer úr, Líbia vajon prioritás e még? Hát az kell, hogy legyen, mert Líbia, hogyha holnap fekete lyukkel változik, akkor annak hatalmas hatása lesz azonnal az Európai Unióra. Menekültek, illegális bevándorlás, terrorizmus, szervezetbűnözés szempontjából, tehát nincsen más lehetőségünk, nincsenek más opcióink, mint hogy Líbia továbbra is fontos helyen legyen napirendünkben. Nem kaptam választ a történelmi örökségekkel kapcsolatos kérdéseimre. Ne haragudjon, őszintén szólva, erről a kérdésről nem sokat beszélünk. Nem mondom, hogy ez nem fontos. Lehet, hogy erre is oda kellene jobban figyelni. Emlékszem, hogy két évvel ezelőtt, amikor beszéltünk a Kadafi rendszerrel még, akkor erről a témáról is beszéltünk, és a líbiai hatóságok akkor azt kérték tőlünk, hogy figyeljünk erre oda, és hogy segítsünk nekik a történelmi örökségük megőrzésében. De a jelenlegi helyzetben őszintén szólva ez nem a legnagyobb prioritás. De egyetértek önnel, valóban ez egy fontos kérdés, erre talán jobban oda kellene figyelnünk. Köszönöm szépen! Reméljük, hogy a helyzet ellenőrzés alatt marad majd, mert úgy tűnik, hogy máshol ez nem valósul meg. Tehát a legjobbakat kívánjuk, és kérjük, hogy jöjjön vissza máskor is. Um, so, uh... Tehát, kedves barátaink, Öt óra 15-ig szünet van, akkor szavazunk. Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a hetes napi rendi pontot megnyissam. A Törökországról szóló eredményjelentésről a szavazás. Az előadó, kérdezem az előadót, hogy van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban. Igen, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a szocialisták majd tartják azt a megállapodást, amelyet megkötöttünk velük bizonyos kritikus pontokban. Nagyon fontos volna ez, hogy mert úgy tűnik, hogy ebben a házban ugye mindig adok-kapok alapján alkuk tárgya sokszor egy-egy megállapodás, és akkor nagyon fontos, hogy ezek az alkuk megálljanak, és mindenki tartsa a szavát. Első alkalom ez, hogy így alakult egy ö, téma megtárgyalása, de ha már így van, akkor fontos, hogy tartsuk ezeket a megállapodásokat. Sí, gracias, presidente. Elnök úr, köszönöm. A szocialista frakció tartott egy munkacsoporti ülést most a szavazás előtt, és demokratikusan egy másik döntést fogadtunk el, mint korábban az árnyékjelentéstevők ülésén, úgyhogy ezért tér most el az álláspontunk az eredetileg elfogadott állásponttól. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szabad világban élünk, még akkor is ez néha, néha kényelmetlen. És hát mindenki meglátja majd, hogy milyen előnye származik ebből. Welche Floskel man noch hat. Wir kommen damit. akkor most a szavazásra. 41-es mellett kiszavaz. Ellene. kitartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59-60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette, 62 mondja az elnök, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-ast visszavonták, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es 77-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 86 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103 mellette, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 106 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük. 106-os. elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. 107-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük. Elutasítva, elutasítva. De rossz helyre írtuk. Ezt nagyon egyértelműen elutasítottuk. 136-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 160 mellette, 160 mellette, 144, Hát a szocialisták nem elszavaztak. Ellenőrizzük a 144-est. Ellene szavaztunk. Nézzék, de nem használhatjuk fel az ellenőrzést, a szavazat ellenőrzését arra, hogy megváltoztassuk az eredményt. Jó trükk ez, Munyiz asszony, de ezt nem lehet. Lezárom a szavazást. Ez, ez se volt jó, így mert elutasítottuk 160 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 145 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, ellenőrizzük. Még egyszer a 170-est. Nem figyeltem oda, be kell valljam. Elektronikusan szavazzunk, mert nem voltam elég koncentrált úgyhogy nem biztos, hogy jól láttam az eredményt. Lezárom a szavazást. 8.36 arányban elutasítottuk. 173 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 174 mellette. 173-ast elfogadtuk. 173. Ellenőrizzük. Ám legyen. Most meglátjuk a liberális frakció erejét mekkora. ...174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 177 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 178 két részben első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt jobb, ha ellenőrizzük, mert a szocialisták mintha megzavarodtak volna. Melyik a módosító száma? Nem kaptam tolmácsolást, ippeg, és pedig szerettem volna tudni. 78. 178-as második része. Ezt ellenőrizzük. 178 második része, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 179 mellette, Maria, te annyira tökéletes az angolsága. Hát a görögök egyre kevésbé értik a németeket, ez valóban probléma. 179, 179 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 189 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, elutasítottuk, mondja az elnök, elutasítottuk, Das ist irgendwie was falsch zusammengeheftet bei mir. Das ist zweimal. Das war abgelehnt. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Most szavaztunk arról éppen. Yes, that's true. Valóban, valóban elfelejtettük a 189-est. Nem, az megvolt. Tehát akkor 189-est ugye elutasítottuk, 191 mellette, ellene, tartózkodás. Ez se segít senkint. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 210 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább. Nem volt egyértelmű. 210-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20-26 arányban. 2-11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 2-12 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. aki ezt írta, megint dupla honoráriumot kapott, 233. Ez okafogyottá vált, mert azt előbbit elfogadtuk. Következő is okafogyottá válik. Scheiße. Das falsche Hälfte. Warte, du gehst. <laughs>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 tartózkodás elutasítva, 239 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 240-es első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 242-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 243 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 246 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16 a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 266 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 267 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 276 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 275 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, elutasítottuk. Kettő, hét, öt. Ott vagyunk, és ezt 269-ről még nem szavaztunk. Most a 268, 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 269 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 270 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 271 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 273 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 274 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 277 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 278 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 279 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28081 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 282 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 283 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 284 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 285 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 286 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 287 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 288 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 289 mellette ellene 289 ellenőrizzük. No, the classical conservatives. Mit 13 zu 33. Elvetettük. 13-30 ellenében. 292 mellette, nem 90-es, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 292 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 294 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 295 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 296 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 297 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 298 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 299 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 300 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 301 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 302 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 303 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 305 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 306 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 307 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 309 mellette ellene tartózkodók. Géppel nézzük meg. 309 elnéző szavazás. Bezárom a szavazást. 11.30 ellenében elutasítottuk. 310 mellette. Ellene tartózkodó. Elvetve 311 mellette nem tartozkodok. elvetettük. 3.11-et nézzük meg. 3.11. Elutasítottuk azt. Ha csak nem változtatták meg a szociális álláspontunkat, de csak úgy látjuk részben. Megnyitom, lezárom. 11.32 elnében ment át. 312 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 314 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 315 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 316 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 326 boszkurt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 327 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 320, 337 mellette ellene tartózkodók elvette. Dafur. Igen, Dafur. E módosítóval kapcsolatban 338-as. Szeretném részenkénti szavazás bevezetését kérni. Felhívjuk, meghívjuk a következő parlamentet és a bizottságot, hogy vizsgálja felül a hosszú, hosszantartó és nyitott végű csatlakozási eljárás hitelességét és realitását Törökországgal kapcsolatban tartsa fenn, mert hogy több éve folyik ez a folyamat. Pont. Ezen az első rész, a második rész meg külön, rész, külön szavazást tárgya lenne. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban vannak szabályok. És a szabályokat előre döntjük el, hogyha kért volna korábban, akkor lehetett volna részenkénti szavazást, de hogyha kétszer leszavazzák, akkor majd meg lehet ezt tenni. Szabályok szerint lehet. Andrew. Nagyon közel áll a véleményünk, de a szabályokat el kell fogadjuk. Ha elvetették, akkor elvetették. Szavazzunk a 338-ról mellette, ellene. Ki van mellette? ellene tartózkodók. Elvetettük. Egyes mellette ellene tartózkodók elvetve. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elvetettük. Négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodók elvetve hat mellette. Ellene. Tartózkodunk. Nézzük meg, ellenőrizzük. Hatost. Megnyitom. Lezárom. 13.34 jelenében elvetve. 7 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 8 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 9 mellette ellene tartózkodók elvetve, 10 mellette ellene tartózkodók elvetve, 11 mellette ellene tartózkodók elvetve, 12 mellette ellene tartózkodók elvetve, 13 mellette ellene tartózkodók elvetve, 14 mellette ellene tartózkodók képpel nézzük meg. 14-est. Lezárom. 12.34. Nem jól becslem. 15 mellette ellene tartózkodók elvetve, 16 mellette ellen a tartózkodók elvetve, 17 mellette ellen a tartózkodók elvetve, 18 mellette ellen a tartózkodók elvetve, 19 mellette ellen a tartózkodók elvetve, 20 mellette Ellen a tartózkodók elfogadtuk, 21 hogyan? 20-ast ellenőrizzük, ám legyen, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók elvetve, 24-25 mellettük ellenük tartózkodók elvetve, 26 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, meglátjuk a néppárt, hogy szerepel, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19.30 ellenében elvetettük. 26 mellette. 26. Jó, az volt az előbb. 27 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 28 mellette ellene tartózkodók elvetve, 29 mellette ellene tartózkodók elvetve, 30 mellette ellene tartózkodók elvetve, 31 mellette ellene tartózkodók elvetve, 32 mellette ellene tartózkodók elvetve, 33 mellette ellene tartózkodók elvetve, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elvetve, 39 mellette ellene tartózkodók elvetve, most a végszavazást tartjuk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. 36 igen, 8 nem, 5 tartózkodással. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. És Ria szeretném megköszönni a munkát, hogy ilyen régóta kíséret ezt a nehéz témát, és mindig nagy többségeket tudsz kialakítani. És ha megint jelölöd magad. Ugye ez az utolsó volt a sorban a törökország jelentésekben. Köszönöm a többi munkát. Köszönöm. Nem egyszerű a helyzete az embernek, hogyha Törökországgal foglalkozó jelentést ír. Szeretném megköszönni a kollégáknak, nem csak a mai napért, de egyébként különlegesen a mai napért, hogy végre sikerült az elmúlt hetekben megállapodottakat ma megvalósítanunk. Nagyon fontos az ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy a parlamenten belül meg tudjunk egyezni. Olyan egyességre van szükség, amely Törökországot úgy tekinti, mint tagjelölt, de tárgyalunk velük, és ugyanakkor nyitottan és fermódon kell velük ö, tárgyalnunk és bánnunk. Nagyon sok a kritikus hang, de természetesen nyitottnak és fernek kell maradnunk, és reméljük azt, hogy megvalósul majd egy napon az, amit elterveztünk. Szeretném megköszönni Mátiának és a többi kollégának, mindazoknak, akik a nehéz pontokon segítettek túllendíteni bennünket. Köszönöm szépen! Kedves Ria, mi csak egész egyszerűen félnénk attól, hogy máshogy szavazzunk. Nem kell megköszönni. Következő napi rendi pontunk. Távközlés Európa a jelentés tevő ismét többé-kevésbé ki, ki, fölépült a sporttevékenységéből, ezt balesetből, lehet, hogy most már nem kerékpározik olyan vadul, szögrejem, önél szó. Köszönöm. Elnézést, hogy nem tudtam a múlt héten ott lenni a szakbizottsági vitán. Sajnos kórházba mentem egy kis bicikli baleset miatt, Szeretném Fán Bálen és képviselőnek és a többi árnyékjelentéstevőnek is megköszönni a munkáját. Jó néhány kompromisszum van, ezeket mind támogatom. Van öt szóbeli módosítás is, ezeket, illetve hogy ezeket támogatom a kettestől az ötös számúig. Az első pontban az a helyzet, hogy a címet máshogyan szeretnék megvalósítani, de itt igazából nem lehet olyan módosítást beterjeszteni, amely ezt, megvalós, ezt megváltoztatja, viszont a, az elnökök értekezletének döntését lehet megkérdőjelezni. Itt igazából egy olyan címet szeretnénk, amely az Európai Unió, illetve annak értékeit közvetítő média, illetve távközlésről szól. Remélem, hogy ezt elfogadhatja a az elnökök értekezlete, hogyha ebben az értelemben nyilatkozik a szakbizottság. Szerintem így meg lehetne találni a kompromisszumot tehát. Köszönöm szépen, ezt megkíséreljük. Azt hiszem, hogy semmi nem szól ez ellen hiszen itt eh, pusztán egy nyelvi félreértésről van szó. Úgyhogy megpróbáljuk ezt eh, gyorsított eljárásban megoldani, hogy ne kelljen száz embert eh, foglalkoztatni a megoldás kapcsán. Ki az, aki az új javaslatot támogatja? Kérem készfelemeléssel jelezze, ki az, aki ellenzi, ki tartózkodik, rendben, akkor ezt elfogadtuk. És akkor négyes módosító mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-59 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, noch nicht ganz. Lezárom a szavazást, még nem egészen. Lezárom. 13-26 arányban elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvannégy, nyolcvanöt. Nyolcvannégy, nyolcvanöt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-90-91 mellette ellene elfogadtuk. Túl sok volt a társszerző, ez nem lehetett nem elfogadni, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89.103.104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös két részben első rész mellett kiszavaz ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-110 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ja, tut mir leid. Vor allem die EVP, die gewinnt immer, aber zeigt es nicht. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 15-27 arányban elutasítva. 111 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 113 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 114 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Bár azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk. Ja. Das war? Äh, äh, äh, Nummer 29, ne? 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as, 4-es, mellette, kiszavaz. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szóbeli, az ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 37-en mellette, négyen ellene szavaztak, egy tartózkodással elfogadtuk. Membership? Where is the amendment on the number six? Kann ich das mal sehen? Ja. Number six. Wir kommen zur Abstimmung des... Következő, a Kovács szavazás. Ten fogja képviselni, mert nincs jelen. Sajnos nem lehet itt. Úgy tűnik a kompromisszumokat sikerült kialakítani, úgyhogy szerintem azonnal szavazzunk. Oké, okay, let's start. Jó, akkor kezdjük. Ötös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Akkor jön a 78-as mellette, ellenet tartózkodók elfogadtuk. Szeriuszfolszki módisítáját megnézzük, nem kell. Hetvenkilenc mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elvedettük, de nézzük meg. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Kös a néppárt. Szeveri úrnak vannak még barátai? 80. 80. Mellette. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 84 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor 93 mellette. 93. Itt áll az. 93 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Most akkor jön 98 első rész mellette, ellene, tartózkodó, elvezettük. Második rész, mellette, eltartózkodók, elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 100 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 249 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 101 mellette, ellene tartózkodók elfogadt, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2 nem, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadt, 253 mellette a tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 200 56. És hát 16 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Szóval 17 mellette ellen tartózkodók elvetve, akkor részenként fogunk szavazni a 118 első rész mellette. Ellen tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette elne. tartózkodó elfogadtuk. Ellenőrző géppel. Lezárom. Huszonhárom elében átment. 257 mellette ellene tartozkodom, elvetve. 258 mellett ellen tartózkodók elvetve. 119 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 133 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 kompresszor mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodók elvetve. 252 mellette ellene tartózkodók. 262, bocsánat, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor jön most. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodók elvetve. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellenet tartózkodók elfogadtuk. 268. Hun van az? Fleckenstein. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 20-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 198 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. 199 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 200 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 201 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük ezt képpel. 201. Lezárom. Elvetettük. 202 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 269 mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. 206 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 210 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 272 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 214 mellette ellene tartózkodók elvetve, 215 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 273 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 216 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodó elvetve. Géppel nézzük meg. 217-et. Lezárom. 15-20 ebben 74 mellette. Mellette, ellene, Tartózkodó. Elfogadtuk. 220 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 275 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 223 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 224 mellette ellene tartózkodók elvetve, 226 mellette ellene tartózkodók elvetve, 276 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, A 276-nál hibáztunk szerintem. Kérem szavazunk még egyszer a hatról ról mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Rosszul mondtam, hogy elutasítottuk. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 231 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetve. 232 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetve. 19-es kompresszor mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 278. Mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 233 mellette. Elfogadtuk az előző. 233-nál tartunk. Mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 234 mellette ellene tartózkodó elvetve, 235 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, 279 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 281 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 234 mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 225 mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elvetve, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30, nem, 32, de mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk, szerintem, de nézzük meg éppen. Harminckettő, harminckettő. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor 237 hogy nem? 34 mellette, ellene tartózkodók elvet. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elvetve. Mi jön most? 45 mellette ellene tartózkodók elvetve, 46 mellette ellene tartózkodók elvetve, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elvetve, 49-243 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61, nem, 62, rosszul írták itt le nekem, 62, 62 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellett ellen tartozkodók elfogadtuk, 245 mellette ellen tartozkodók elfogadtuk, egyes mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, kettes, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodók elvetve, öt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hét mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 15 17 ig blogba mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, elektronikus végszavazást tartunk most akkor. Megnyitom. Lezárom. 36-2 ellenében kitartozkodással Tenok úr adja át Kovál úrnak gratulációnkat. Most pedig a véleménytervezetre fogunk szavazni, kiotói protokoll tárgyában mellette. Elektronikusan szavazunk a kiotói jegyzőkönyvről szóló vélemény, maga a történetírás része lesz majd. Lezárom. 34-1 ellenében két tartózkodással átment. Most még egy 15 perces szünetet tartunk, 10 perces szünetet tartunk, és aztán Pierre Mann jön, hogy beszámoljon a külügyminiszterek tanácsának üléséről. Elnök úr, el már! informálni szeretném a kollégákat, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok a Krím félszigeten állomásozó ukrán csapatok számára egy megadási időpontot adtak, ami a jövő, illetve hogy holnapi nap hajnalban háromkor jár le. Eddig kell megadják magukat az ukrán csapatok a BBC szerint. Thank you. Köszönöm.